Pereira úr az előadó, de Pereira úr nem tud most itt lenni, ezért helyette Steliokotos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, sajnos az előadó João Ferreira nem tud ma itt lenni, ezért az ő nevében én fogom ismertetni ennek a jelentésnek a lényegét. Mindenek előtt a jelentés az a kék gazdaságon belüli innovációról szóló bizottsági eh, jelentésre reflektál. Ugye eh, a munkahelyteremtés itt is a cél, és mm, ezt a kezdeményezést, ezt a szövegtervezetet még eh, bőven lehet javítani, egy csomó szektorra nem is terjed ki. Ezért egy sor kiegészítést javaslunk nem vagyunk elégedettek azzal, hogy az innovációra, a kutatásra és a fejlesztésre rendelkezésre álló pénzösszegeket meglehetősen megnyírbálták. A közpénzből zajló innováció nagyon fontos, elengedhetetlen a partnereink számára is. Úgyhogy a költségvetési megszorítások a Horizon 2020-as programban nagyon sajnálatosak. A kék gazdasághoz szakismeretekre, munkahelyteremtésre van szükség, és a jelentés többször is hangsúlyozó erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről a kék gazdaság megvalósítása érdekében illetve ahhoz, hogy a nők és a hátrányos helyzetűek könnyebben találjanak munkahelyet. A kék gazdaság egy új platform alapján gyorsabban jöhet létre. A bizottság nak pénzt is kell biztosítania a kék gazdaság innovációra, fejlesztésre, munkahelyteremtésre, szakismeretek fejlesztésére, KKV-k támogatására, szociális gazdasági kezdeményezésekre, az oktatásra, a szegénység csökkentésére, a tengermenti vidékeken az új technológiák kifejlesztésére, az energia összekapcsolásra, illetve az új szolgáltatások közötti összekötések létrehozására a tengerek partjai között, illetve különböző szinergiák kialakítására. Kedves kollégák, a kék gazdaságba eszközölt befektetések alapvetően a környezetvédelmi e, innováción alapulnak, a cirkuláris gazdaságon, a környezetvédelmén, a tengerpartok, a flóra, a fauna védelmén, az erőforrások fenntartható használatán. Úgyhogy azt kérjük a bizottságtól, hogy mindezt foglalják bele a szövegtervezetbe, és mindenféle támogató programokat is javasoljanak, amelyek ugyanebben az irányban hatnak. Az innovációt fel kell gyorsítani, a kék gazdaság és a munkahelyteremtés különböző lehetőségeit meg kell ragadni. Így könnyebb lesz hozzáférni a jelenlegi alapokhoz, például a strukturális alapokhoz, a nem kormányzati szervezetek, a KKV-k támogatást kell, hogy kapjanak, és megfelelő tájékoztatásról kell gondoskodni a közpénzek döntő szerepet játszanak majd a kék gazdaság kialakításában és annak a lehetőségeinek a kiaknázásában. Nagyon fontos, hogy ne csak magánerőből történjenek a befektetések, történjen a finanszírozás, például a kereskedelmi hajózás fejlesztésében fontos a környezetvédelme, fontos a tengerpartok védelme konkrétan. Mindennek részét kell képeznie a jelentésnek. A kék gazdaság fejlesztéséhez sok erőfeszítésre van még szükség. Köszönöm szépen, elnök. Egy percben Morales úr következik, tessék. Köszönöm. A jelentés valóban nagyon érdekes és fontos témákat érint. A kék gazdaság nagyon széles területét fedi le a különböző tevékenységeknek, halászat, haltenyésztés, idegenforgalom, kereskedelmi hajózás, stb. stb. Az innováción és alapvetően az új technológiákon kell, hogy mindez alapuljon, a KKV-ket támogatni kell, illetve a minőséget, a színvonalat kell előtérbe helyezni. A megűrő energiaforrások energiák is említésre kerültek, illetve a helyi energiák használata. Így új munkahelyek, illetve új termékek is megjelenhetnek a gazdasági, a szociális és a kohéziós politikákat mindenütt ö, ö, támogatni kell ebből a szempontból Európában. Meg kell erősíteni a strukturális alapokon keresztül ezt a kezdeményezést. A regionális fejlesztési alapból is támogatást kell nyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Jakovcsics képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kék gazdaságról beszélve egy sor téma jut eszünkbe Horvátország, az én hazám, az Adriai tenger mentén fekszik, mint mindenki tudja, és a kék gazdaság nagyon nagy szerepet játszik gazdaságunkban. Akár legyen szó hajóépítésről, akár legyen szó halászatról, vagy az idegenforgalomról, a turizmusról. Az a fontos, ahogyan Timmermans biztos is mondtam, hogy az európai alapokat a nemzeti alapokkal szinergikus módon használjuk föl, így hozva helyzetbe például a hajóépítőipart, vagy akár a kutatókat is a kék gazdaság szolgálatában. Nagyon fontos, hogy tanuljunk egymástól, és ne feledkezzünk meg az európai hajóépítőiparról, amely nagyon sok ember megélhetését biztosítja. Köszönöm szépen. Maragall képviselő egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Intenzív munkát végeztünk a szakbizottságban e jelentéstervezet kapcsán. Úgy gondolom, hogy sikerült konzekvens és koherens szöveget elkészítenünk, amely komoly igényeket fogalmaz meg. Egy integrális, globális ö, szöveg ez, amely a fenntarthatóság kérdésére koncentrál. El kell kerülni ugyanis a múltban bekövetkezett válságokat. Segíteni kell a kék gazdaság szereplőit, és arról is beszél ez a jelentés tervezet, hogy milyen szerepet játszon -e Európa a tengereken, illetve a tengerek hez kapcsolódó gazdaságban. Több koherenciára van szükség, mondja a jelentés tervezet, az akvakultúra területén, vagy a fenntarthatóság területén is. Nagyon fontos tehát, hogy levonjuk a múlt hibáit, és ne ismételjük meg ezeket. A tengerek többet érdemelnek tőlünk. Köszönöm szépen, Arnott képviselő, egy percben tessék parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az egyik legnagyobb probléma ezekkel az öt perces vitákkal az, hogy voltak éppen nem tudunk igazából rátérni a témára. 31 oldalas a jelentés, hogy lehet 60 másodpercben beszélni erről? Azt gondolom, hogy a tengerben rejlő energia a jövő záloga, de tanuljunk a szél energiában szerzett hibákból, és csak akkor alkalmazok az új technológiát, amikor ez már kiérett a hidroenergia termelés területén. Egy másik pontot szeretnék kiemelni, rövid rendelkezésemre álló időben, mégpedig az LNG, a cseppfolyós gáz kérdését. Itt arról van szó, hogy átmeneti megoldás lehet ez, ez pedig azt jelenti, mintha több változás állna előttünk. Nos, hát az Egyesült Királyság nem készül ekkora nagy változásokra, nagyon óvatosnak kell lenni, és nem szabad, hogy téves előrejelzéseket tegyünk a jövőt illetően. Köszönöm szépen, Kappel asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A kék gazdaság terminus technicus minden az óceán a tengerekkel összefüggő ágazatot magába foglal. Nagyon fontos az érintkezési pont a tenger és a szárazföldi gazdaság között. 5,6 millió ember dolgozik a kék gazdaságban, 458 millió euróval járul hozzá az európai gazdasághoz. A jelentésben szó van a szárazföld és a tenger kölcsönhatásáról, egységében kell a kettőt tekinteni, és fenntarthatóan kell gazdálkodni új technológiák is fontos szerepet játszanak, innováció, kutatás ugyanúgy. És a negyedik ponton beruházások. A jelentés bírálja, hogy a Horizon 2020-ban takarékoskodni akarunk. Ez különösen rossz a kék gazdaság, és persze a többi ágazat számára is a kék gazdaságot inkább támogatni kellene. Köszönöm szépen. Kollégák, most pedig Timmermans biztos urat kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak, bár nincs itt, a munkát, és köszönöm az ITRE szakbizottságnak ezt a nagyon értékes, gazdag jelentést. A foglalkoztatás és a halászati szakbizottság is hozzájárult ehhez. Az európai kék növekedés agendájához ez egy fontos hozzájárulás. Kihangsúlyozza a jelentés, hogy még sok kiaknázatlan lehetőség rejlik a kék gazdaságban. A fenntarthatósági dimenziót fel kell venni a megközelítésünkbe. A bizottság teljes szívvel támogatja ezt a megközelítést az óceánok, tengerek ökoszisztémájával, a biodiverzitással, a fenntarthatósággal, a tengerek tisztán tartásával, a szennyezés megakadályozásával, a szennyező elv betartásával tudunk előre lépni, fontos az innováció, és így elérhetjük a tagállamok által is támogatott célokat. Szeretnénk segíteni az innovációt a régi és az újabb tengerészeti ágazatákban is. A tengerfenék feltérképezése, import informatikai platformok révén szintén erősíthetjük a növekedést, munkahelyeket tudunk teremteni, érintkezve a régebbi ágazatokkal is. Az innováció, a halászat fenntartható fejlődése és az akvakultúra fenntartható fejlődése támogatást kap a Horizont 2020-ból is, hiszen a kutatásfejlesztés a hagyományosabb ágazatokban is kap eh, pénzügyi támogatást a nagyobb kockázati profilú projektek eh, eh, ugyanúgy kapnak majd eh, támogatást. Megfelelően kell tudnunk felmérni a kék gazdaság méretét és a finanszírozási szükségleteket. Már dolgozunk ezen, elkészültek az első becslések a kék gazdaság mértékéről, sok tagállami statisztikus közgazdász dolgozik ezen. Megbízható adatok is nyilván segítenek eh, majd eh, minket abban, hogy eh, tovább tudjuk fejleszteni a kék gazdaságot. A jelentésben még vannak más fontos megalapítások is, például a kék gazdaságban, hogyan lehet a hiányzó készségeket kifejleszteni. 2016-tól a képzés-oktatás különös külön hangsúlyt fog kapni a e, tengerészeti kutatás eredményeit pedig jobban hozzáférhetővé kell tenni. Végül is maximálisan egyetértek azzal, hogy egyenlő versenyszabályokra van szükség ahhoz, hogy erősítsük az EU e, globális vezető szerepét a kék gazdaságban. Nemzetközi konzultációt indítunk arról, hogy mit kell tennie az EU-nak ahhoz, hogy jobban tudjuk irányítani a kék gazdaság e, fejlődését, és hogyan tudjuk garantálni az egyenlő versenyfeltételeket. Arra visszatom önöket, hogy vegyenek részt ebben a konzultációban. Végül elnök asszony, a bizottság üdvözli a jelentést, örömmel várja az együttműködést a parlamenttel, és elismeri a kigazdaságban rejlő számos kiaknázatlan lehetőséget. Köszönjük, lezárjuk a vitát. Holnap